észlelését a továbbiakban, és ez a plenáris ülésen is fontos. Köszönöm szépen, Dafur. Köszönöm mindenkinek ezt a hosszú és érdekes vitát. A vitát lezárjuk, és 12 órakor lesz a szavazás. De nem erről a javaslatról. Most pedig a következő pontra térünk át, ami a az aknák elleni harcról szól, és Van Orden eh, jelentéstevő úrnak adom át a szót. Az aknamentesítés terén történő előrehaladás. Köszönöm, elnök asszony, el kell mondjam, hogy csalódás, hogy nem volt idő arra, hogy a plenárison teljes körben megvitassuk ezt a fontos témát igen széles támogatást kapott ez a kérdés az összes politikai frakciótól. Köszönöm az összes árnyék jelentéstevőnek a kitűnő együttműködést. A 90-es években már beszéltünk arról, hogy a gyalogsági aknákat be kell szüntetni, közben ezrek veszítik életüket évente, és több ezer ember sebesül meg. A fegyveres erők egyetértetek abban, hogy nem használják a gyalossági aknákat, és nagyon nagy nemzetközi mozgósítás volt, politikai akarat, és a kormányok és a civil szervezetek erőforrásokat fordítottak arra, hogy aknamentesítsenek, hogy betiltsák ezt, ez nem csak nagyon sok életet követelt, hanem nagyon sok szegény országot is sújtott a fegyveres konfliktusok következtében. Az aknamentesítési akciók alapján reméltük, hogy bizonyos időszakon belül sikerül ezt eh, az aknamentesítést, a betiltást megvalósítani, de sajnos erre nem került sor, pedig nagy volt az előrehaladás. 40 év eltölt, és még mindig körülbelül több mint 19 országot érintenek a gyalogsági aknák és eh, más háborús robbanóanyag maradványok. Nagyon sok sebesült van még mindig, és sok eh, pénzt költenek a szaknamentesítésre. Felhívjuk ismét a figyelmet erre a kérdésre, főként az EU intézmények figyelmét, akik a az aknamentesítésben nagymértékben részt vesznek. Köszönöm a bizottság szerepét. Az egyik vezető hozzájáruló volt az EU, az USA, Kanada és mások mellett. A gyalogsági aknákra összpontosít ez a jelentés, de közben elismeri azt is, hogy ebben még kazettás és egyéb aknák is szerepelnek a háborús maradványok között. A nyugati demokráciák támogatják a civil szervezeteket, ez öröm, mi reménykedünk, és az ön marcangolás, az önostorozás semmit nem szolgál. Ezt az egész jelentés tükrözi. Birmát és Líbiát is, Burmát és Líbiát is szeretnénk eh, itt figyelmeztetni. A közelmúltban elhelyeztek eh, gyalogsági aknákat. A FARC például eh, saját eszközeit gyártja, és más terroristák, felkelők is használnak ilyen jellegű ok, aknákat, és ez nem, a, nem csak a fegyveres erők ellen van bevetve, hanem a helyi lakosságot, az ártatlan lakosságot fenyegeti, és nap mint nap életeket követel. Erről beszélünk, a jelentésben januárban volt egy szemináriumunk, amelyen a nemzetközi kampány is részt vett a Genfi Nemzetközi Humanitárius és Aknamentesítési Szövetség, a Vöröskereszt, a szlovény, egy szlovény alapítvány és a külügyi szolgálat többek között. Írásos hozzászólásokat is kaptunk még nagyon sok más szervezettől. Az egyik eredménye a szemináriumnak az volt, hogy a bizottságnak egy adott költségvetési sort kellene a az aknamentesítésre fordítania, de tudjuk, hogy milyen, nemzet, milyen nemzeti és nemzetközi nehézségek vannak gazdasági téren. Ennek ellenére prioritásokat kellene felállítani, figyelembe véve azokat az államokat, amelyeknek leginkább szükségük van az aknamentesítésre, és azokra is gondolni kell, amelyeknek nincsenek erőforrásaik az aknamentesítésre. Nagyon sok ország nemzetközi pénzügyi segítségre szorul, de vannak más államok, például Bosznia, ahol befejeződött a konfliktus, de még mindig nagyon sok háborús maradvány van az országban, és ez visszatartja a gazdasági fejlődést. Saját, vannak olyan országok, amelyeknek saját aknamentesítő egységeik vannak. Elnök asszony, meggyőződésem, hogy a jobb nemzetközi koordinációval, a prioritások felállításával, a menedzsment felülvizsgálattal és az aknamentesítéssel, a pénzalapok jobb felhasználásával sikerül majd megszabadulni a gyalogsági aknától. Reméljük, hogy ez egy bizonyos időszakon belül reális lehetőség marad. Köszönöm Van Orden úr a prezentációt, most pedig a Catch the Eye-on belül Baszecko asszonynak adom meg a szót consider că raportul domnului van Elnök asszony, köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy Van Orden úr jelentése megnyitja újra a vitát az egyik kockázati biztonságról, amely még mindig érinti Európát. A taposó aknákat nagyon sok konfliktusban használták a Balkánon, és, és nagyon komoly áldozatokat követelt a polgári ö, lakosság körében. Nagyon hosszú folyamatról van itt szó nem minden állam kapott eszközt ennek a mentesítésnek az elvégzésére. Nagyon sokan hazatérnek, anélkül, hogy ez megtörtént volna, és ott a kockázat, amelyeket ezek a bombák jelentenek. Tehát a konfliktusos zónákat meg kell szabadítani a különböző aknáktól, és ezek az erőfeszítések mindenképpen szükségesek. Különösen fontosnak tartom a nem kormányzati szervek lépéseit, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy ezt a kockázatot megszüntessék. Köszönöm, ez, asszony, és most Kopach asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. A szocialista ö, frakció nagy elégtételt érez annak a hallatán, hogy most ismét fellépünk a taposó aknák ellen. Elégedettek vagyunk azzal, hogy az Európai Parlament frontot nyit ismét, és mi szeretnénk taposó aknák nélküli világban élni. Még nagyon sokan szenvednek e szörnyű fegyver hatása miatt. Meg kell találnunk a módját, ahogy az intézkedéseinket hatékonyabbá tudjuk tenni, az összképet kell nézni, és egy olyan helyzetet teremteni, ahol nincsenek taposó aknák. Védeni kell a lakosságot. A nemzetközi mozgósítás nem csak a taposó aknákra kell, hogy kiterjedjen, hanem más fegyverekre is, sokkal nagyobb nyomatékkal kell kezelni az oktatást ezen a területen, az áldozatoknak nyújtott segítséget, sokszor gyermekek az áldozatok. Köszönöm Van Orden jelentését, köszönöm a munkáját, és köszönöm az együttműködést az árnyék jelentések felelőseivel, akik szintén hozzájárultak ehhez. Lunacek úr következik. Madame la Présidente, I would also like Köszönöm, elnök asszony, ugye Lunacek asszony. Szeretnék összetmondani Fán Orden úrnak a kitűnő együttműködését, és megpróbálta belevenni a szövegbe az összes, vagy a legtöbb módosításunkat. Sajnálom, hogy nincs erről szélesebb körű vita. Szeretném felhívni a figyelmet egy kérdésre, amely akkor merült fel, amikor az AFED-be már lebonyolítottuk a vitát. Azért vettem itt fel. Májusban több civil szervezet koalíciója, Pax Christi, Let Network és mások nyilvánosságra hoztak egy jelentést. Szeretném ezt megmutatni önöknek. Ez a befektetések mindenütt a világon, a kazettás aknákba. Ez azokról a cégok, cégekről szól, bankok, biztosítók, vagy mások, amelyek finanszírozták a gyalogsági taposó aknák gyártását, és ez folytatódik, és ez valóban ezt le kell állítani, és a jelentésbe is bele kell venni a tanácsot, a bizottságot, nemzeti szervezeteket, nemzeti parlamenteket felkérjük, hogy támogassák ezt a jelentést, és többet ne fektessenek be e gyilkos fegyverek gyártásába. Köszönöm. Most pedig Obermeier úri a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony a világon több mint 100 millió taposoknak van telepítve, 70 százalék az áldozatoknak polgári lakosság köréből kerül ki. Az ottavai konvenció a megfelelő irányba tett lépés volt tehát, de az Európai Unióban is meg kell nézni, mi a helyzet a tagállamokban, és 66 évvel a második világháború befejezése után körülbelül 700 taposóbomba van még a saját uh, szülővárosomban, Linzben a föld alatt. Ezeknek rendkívül nagy a mentesítési költsége. Éppen ezért a bizottsághoz azt a kérdést intéztem 2011-ben már, hogy hogyan kezeljük ezeket, és és a munkahelyi védelem kereté, keret feltételére vonatkozó irányelv keretében mit kell tenni ezeknek az aknáknak a eltüntetése érdekében. Meg kell állapítanunk, hogy a közép-európai városokban a második világháborús lőszereknek az eltávolítása még nem megfelelő helyzetben van. Köszönöm, Kelám úri a szó. Köszönöm, asszonyom. Fan Orden kollega igen aktuális, kitűnő jelentést készített, és ezt a szakértői szeminárium rendkívül jól előkészítette. Ugyanakkor összpontosult a figyelem erre, de ez egyenlőtlen. A jelentés néhány nagy országot kiemel, amelyek még nem csatlakoztak az aknák betintására vonatkozó szerződéshez, például Oroszország, amelyet csak tavaly vették le az alkalmazók listájáról valamint hatalmas készletek léteznek sok országban, Kínában, Oroszországban, 100 24 millió gyalogsági aknával rendelkezik. A további problémákat illetően a jelentés elmondja, hogy néhány ország a nemzetközi lobirendszerektől függ, és az illetékes országok feladata elsősorban az, hogy felelősséget vállaljanak azt illetően, hogy beszereznek-e ilyen jellegű aknákat. A másik a, a másik része a jelentésnek az áldozatokról szól, és ez nagy kihívás, nagy szolidaritásra, széles körű szolidaritásra van szükség EU pénzekkel. Köszönöm. Most befejeztük a Catch the Eye-t, a spontán felszólásokat, és most a biztos asszonynak adom át a szót. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt parlamenti képviselők, üdvözöljük van Orden eh, úr jelentését az aknamentesítés eh, terén történő előrehaladásról. Úgy gondoljuk, hogy jelentős előrelépés volt, de még mindig nagyon sok a feladatunk, főként a leginkább kitett országok esetében, amelyek továbbra is nemzetközi támogatásra szorulnak, például az áldozatok támogatása terén. A cél az, hogy teljesen megszüntessük, beszüntessük a gyalogsági aknákat, és szociális-gazdasági problémákra összpontosítsunk. A jelentés kiemeli, hogy az áldozatok száma bár csökken, de még mindig a meglévő áldozatokat segíteni kell. Humanitárius és fejlesztési kihívások még mindig nagy számban vannak. A jelentés kiemeli a nemzetközi közösség eddigi erőfeszítéseit. Az ENSZ tagállamok kollektív módon politikai, pénzügyi és tudományos támogatást nyújtottak mindenütt a világon az aknamentesítési akciók számára. A pénzügyi támogatás 1,8 milliárd eurót tett ki az elmúlt tíz évben. Ez körülbelül fele a világ pénzügyi támogatásának, amelyet az aknamentesítése fordítottak. A mi támogatásunk több rétegű, egyrészt közös külpolitikai fellépések történtek, az aknamentesítést támogattuk, valamint vég, segítettük az otavai egyezmény megvalósítását, és sürgetük azt is, hogy többen csatlakozzanak az egyezményhez. Most pedig egy új tanácsi határozatot készítünk a második felülvizsgálati konferencia után, ahol az otavai egyezményt vizsgálták felül 2009-ben Kolumbiában. Továbbá a fejlesztési támogatáson keresztül az EU költségvetése körülbelül 400 millió euróval járult hozzá 2002 és 2010 között ezekhez az akciókhoz. Harmadsorban egyetértünk azzal, hogy felül kell vizsgálni az irányvonalakat az európai közösségi cselekvést illetően, és ezeknek biztosítaniuk kell azt, hogy a nemzeti fejlesztési programokban első helyet kapjanak a az aknamentesítési programok, ki kell emelni a programok és a biztonság közti kapcsolatot a kedvezményezett országok prioritást kell, hogy adjanak az aknamentesítésnek, ahogy ezt a jelentést is írja. Egyet értünk azzal, hogy a helyi kapacitásokat erősíteni kell, és a jövőbeli támogatást szintén elsőséget kell adni, de ezek az országok majd maguk kell, hogy bizonyos kérdéseket megoldjanak. Néhány aknamentesítési akciót a stabilitási eszközből, a válságkezelési eszközből finanszíroztunk, és a humanitárius támogatás is jelentős volt Pakisztánban, Észak- és Dél-Szudánban és Sri Lankában. Befejezésként szeretném kiemelni, hogy van egy igen fontos aspektus, amely nem szerepel a jelentésben. Aggódunk amiatt, hogy egyre több áldozata van a gyalogsági aknáknak, olyan aknáknak, amelyeket nem állami szereplők helyeztek el. Ez súlyos kérdés, ezen el kell gondolkodni, és az ottavai egyezményt aláíróknak sürgősen lépniük kell. Szeretném önöket biztosítani arról, hogy az EU akna mentesítési akciója fontos szerepet kap az ENSZ akcián belül, és köszönöm még egyszer a jelentést. Köszönöm, biztos asszony, most pedig 12 óráig a szavazásig felfüggesztem az ülést.